eljárást, ami majd a következő jegyzőkönyvben, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében fog szerepelni. A belső piaci hajózásról van itt szó, és közösségi statisztikák a külkereskedelem számára, milyen hatáskörökkel ruházzuk fel a komissziót, ez, a bizottságot, ezt is jegyzőkönyvben fogjuk rögzíteni. A parlament számára